8 óra 30-kor. Aztán rövid szünetet tartunk, és 15 és 23 óra között tartjuk a második részt. A napi rendet mindenki megtalálja honlapon, ezzel lezárjuk az üdést. Jó estét kívánok!